Das äh, ist halt einfach das Kernproblem, vor dem wir in Europa stehen. Deswegen sollte es auch mehr Platz in dem Bericht haben. Danke. Thank you, Mrs. Lichtenberg. For the ECR, Mrs. Foster. Yeah, thank you, Chairman, and uh, I think we'd like from our group to thank Mrs. Tickow, who's doing a sterling job on this extremely complicated dossier. Um, and it is complicated, and it's gone on for a long time now.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 az, az elsősorban az, hogy köszönöm Szaidnak a jelentését, és ha megnézem a tanács álláspontját, akkor hát depressziósá tesz ez, amit látok. Semmi olyan intézkedés nem tervez a tanács, amely a közlekedésre kihatna a kollégáim Hollandiából és Belgiumból a semlegességről beszélnek, tehát ők nem akarnak semmiféle plusz költséget látni az utakon. Ez azt jelenti akkor, hogy semmi sem fog megváltozni. Ugye arról volt, hogy költségsemlegességről beszélt itt az egyik kollégám. De hogyha megnézzük a tanács álláspontját, akkor azt látjuk, hogy van, lehetőség van. Vagyis nincs semmiféle lehetőség arra, hogy jobb szabályozás legyen. Néhány pontra utalva most. Van egy ellentmondásos témánk, ha azt látjuk, hogy bizonyos területeken el is érhetünk valamit, akkor látjuk, hogy a szubszidiaritás elve alapján járnak el a tagállamok. Nagyon sokan azt hiszik, hogy, hogy a forgalmi dugó az az egyik fő ö, probléma. Én azt hiszem, hogy azonban ezen a területen semmiféle fontos intézkedést nem fogunk elérni, ami az órákat illeti, hát azt hiszem, hogy ez még fontosabb ez a téma. De végül is meg kell nézni, hogy milyen kihatásai vannak a forgalmi dugóknak bizonyos térségekben, területeken. Növekszik-e a forgalom, nagyobb a kibocsátások szintje, a zaj szint, sok esetben ugye itt mindössze olyan emelkedésre gondolnak, olyan összegekre, mint amiben mondjuk egy, egy sör és egy virsli kerül, és hát ez így nem biztos, hogy megoldana a problémákat nagyon sok területen. Nem beszélünk a nagyon sokszor nem beszélünk a forgalmi dugók problémájáról. A célzott akciókat illetően természetesen az egyes tagállamoknak a költségvetési rendszere is különbözik. De ugye az eredeti szövegben, az eredeti irányelvben jó, ki, jól kiegyensúlyozott volt a megfogalmazás, a a költségvetési rendszereknek valamilyen szinten kompenzálniuk kell, ez, kellene majd ezeket az intézkedéseket, hát nem tudom, hogy milyen más ötlettel lehet ellenállni, el, előállni, ami az infrastruktúrát illeti problémák merülnek fel. Beszélünk a szoftver alapú infrastruktúráról, vagy, vagy egy offenzív intézkedésekről beszélünk, például a kibocsátások csökkentése terén. Nem tudom, nem tudom, hogy mindezt figyelembe kell -e vennünk, 25 megoldásunk lesz aztán a végén, és az intézkedések nem csak az új infrastruktúrákról szólnak, hanem a, a hardware is meg kellene jobban fogalmazni, határozni. Aztán pedig eh, jó lenne tudni, hogy eh, mit szeretnénk például az érzékenyebb területekre, milyen megoldásokat eh, gondolunk ki. Azt aztán a környezetvédelmi problémákról is beszélni kell, és az, e-, a nagyon hatékony megoldásokat kell előtérbe helyezni. Itt, itt nem csak az euró besorolás, európai besorolásról van szó, a teherjárműgépek esetében az egy, a másfél tonnás járművekről mert a három és fél tonnásokat nem lehetne belevenni ebbe a szövegbe, a jelentésbe. A következő felszólalónk Zille úr négy percben. Először is szeretném elmondani azt, hogy folytatnunk kell a koordinációs munkát, amely nagyon sikeres volt a tanácssal a kompromisszumos tárgyalások során a, emlékeztetni kell arra is, hogy a tanácson belül a politikai kompromisszumot egy kis csoporttal el lehetett élni a jövőben mm, meg kell nézni, hogy ez hogy folytatható. Mindenképpen fel szeretnénk kérni a kollégákat, hogy mondják el, mely területeken szeretnének kompromisszumot elérni a tanácssal. Először is például a külső költségek belső vététele, a forgalmi dugók területén, aztán az 5 vagy 6 óra, a 75 százalék, vagy a 175 százalék, és így tovább. Tehát ezek olyan határértékek, amelyekről tovább vitatkozhatunk, de mindenképpen a tagállamok pénzügyminisztériumai biztos, hogy nagyon szigorúan állnak majd e témához, és e- erről volt szó a tanácssal való tárgyalások során is, ami a európai besorolást, illeti az ötös, hatos területeket, a teherjárművekkel kapcsolatos flottát, az hogy új le kell cserélni folyamatosan a régi teherjárműgépeket, hogy biztosítani kell a megfelelő piacot, ez növelni fogja az euró 5 és 6-ot is, ami a különböző kompetenciákat illeti, hogy ha azt akarjuk, hogy a három és fél tonnás teherjelműképekben benne legyenek a elkövetkezendő szabályokban, akkor meg kell mindenképp mindenképpen említeni a tengeri, a folyami közlekedéssel kapcsolatos problémákat is. Itt, és itt a három és fél tonnások elő, előnyben vannak, mint a 12 tonnás járművek. Az időkritériumok megfelelő kihasználása is fontos. A balti államokban volt e, e témával kapcsolatosan egy találkozó, egy vita, volt szó a környezetvédelmi kérdésekről, a levegő szennyezettségéről, és így tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon rövid leszek, nem használom ki a négy percet hogy kollégáink teljes mértékben megfelelő módon mondták el, hogy mindenképpen ki kell számítani a külső költségeket, és be kell eh, vezetni a százalék alapú elemeket, figyelembe kell venni a nemzeti termű tehergépjármű parkokat, az interoperabilitást, ezzel kapcsolatosan szeretnék többet hallani, ugyanis elég rossz a helyzet az interoperabilitás területén. A Galileo rendszerről is volt már szó. Azt látjuk, hogy a költségek, az, az adók növekednek bizonyos területeken, igen, nem értek egyet azokkal, akik előttem azt mondták, hogy, hogy az euró 5 vagy 6-ot nem kérhetjük mindenkitől, és hogy 3,5 tonnára kell korlátozni a kapacitást. Remélem, hogy meg, fogunk, meg fogjuk próbálni azt, hogy a tehergépjárművek sokkal inkább a, utakat használják, itt elsősorban a gyors, jármű, gyors utakat. Gros úr következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Először is köszönöm a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőnek a munkáját. Természetesen itt nem lesz könnyű megoldásokat találni, annak ellenére, hogy első látásra nem valami merész, nehéz dolgokról beszélünk, amely területén nem lehet javítani. Nem valami olyanról beszélünk, amely alapvetően lényegbe vágó, Természetesen mindig meg lehet találni az áldozatokat minden területeken, ezen a területen is, de elindult a vita, más közlekedési módozatokról is volt már szó, a költségekről is, a külső költségekről is. Na most a célzott tevékenységek Természetesen mindig emelhetjük az árakat az egyes területeken, és nem javul meg semmi, nem javítunk semmi. De más lehetőségek is vannak. Tegnap már volt szó a közlekedés kofinanszírozásáról, a transeurópai hálózatról. Ma már volt szó a Galileóról, a Galileo rendszer jövőjéről miért nem ne beszélhetnénk most itt is a mobilitásról, hogy hogyan lehetne javítani az intelligens mobilitáson. Mindenképpen meg kell győzni a tanácsot arról, hogy nagyon fontos a kofinanszírozása az európai projekteknek. Meissner asszony, igen, rövid lehetek, hiszen Matyi a szívemből szólt, és azt hiszem, hogy nagy kár, hogy csak teherautókról beszélünk. Ki kéne terjeszteni ezt az egészet, de nem tudom, hogy ez, gondolom, hogy ez megtörténik, vagy működne. Nem szabad ragaszkodnunk a tanács javaslatához, hanem tovább kell mennünk. Tudom, hogy ez néha nehéz, de mindenkinek a legjobb bakat és a legtöbb szerencsét kívánom. A pántlikázás nagyon fontos, és az ebbe a területbe behozott pénz itt is kell, hogy maradjon, az infrastruktúrára kell költeni, hiszen itt van rá szükség. Például Németországban nem világos, hogy még a politikusok szemében sem, hogy hogy fogják ezt elkölteni. Mindenki azt mondja, hogy jó, remek, kapunk pénzt, de hogy fogjuk elkölteni? A pénzügyi szektor, a parlament nem akarja, hogy megmondják neki, hogy hogyan költsék el a pénzt, hiszen eh, úgy gondolják, hogy ez a szuverenitásukba való beavatkozás, de hát meg kell próbálnunk. A Kramer úr, két perc. Hát jelen pillanatban minden költségvetésből nagyon sok pénzt költenek az infrastruktúrára, a, költség, a közlekedési infrastruktúrára. Itt most csak arról beszélünk, hogy csak egy egészen keveset veszünk vissza belőle annak érdekében, hogy előmozdítsuk ezt a tervünket a klímaváltozás költségei, ezeket megpróbáljuk persze ráhárítani a ö, nehéz gépjárművekre, de ennek ennél sokkal-sokkal nagyobb költségeket kell vállalnunk annak érdekében, hogy kompenzálhassuk a, kö, a következményeket. És itt az adófizetők pénzéről beszélünk. Nem értem, hogy hogyan használjuk fel az ő pénzüket a klímaváltozás elleni küzdelemre, ha, ha egyszerűen nem teszünk valamit a klímaváltozás ellen. És közben ezt a kérdést is kezelnünk kell. Persze a dugóoldó az egy nagyon jó dolog, de vannak ennek is következményei és határai. Hogyan tudjuk kompenzálni a klímaváltozással kapcsolatos problémákat? Erről nagyon sokat kell beszélnünk, és most a dugóról beszélünk. Nem ez a lényeg. Aztán a, a pántlikázás. A pénzügyminiszterek ellenzik, de hogyha sikerül meg kapnunk, amit akarunk ezzel kapcsolatban, és ezt újból és újból elmondom, akkor a, a pénzügyminiszterek máshol fogják csökkenteni a költségvetést. Nagyon sok politikai nyomás van ebben az ügyben, és nekünk nagyon fontos, hogy tudjuk, hol költik el ezt a pénzt. Vannak olyan területek, ahol rengeteg pénz áll rendelkezésre, de itt a 3,5 tonna határ nagyon fontos. Az euró 5-ös, euró 6-os standardek, hogyha 2018-ra előre gondolunk, akkor, és akkor, akkor nagyon fontos az, hogy elérjük azt, hogy a ö, szennyező fizetelve alkalmazásra kerüljön. Mindenkinek fizetnie kell az infrastruktúra használatáért. El kell osztanunk arányosan a költségeket. Van Dálen úr kap szót. Elnök úr, nem akarok itt uh, körbe járkálni, hanem nézzük meg azt, hogy mi a valószínű kimenetel ennek a dolognak. Nem elég, hogyha hosszú kívánságlistáink vannak. Úgy gondolom, hogy nekünk a közlekedési szakbizottságként egyrésztről meg kell határoznunk, hogy mi a mi álláspontunk, a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő ezt meg kell beszélni, és úgy kell felvennünk a fonalat a tárgyalásban. Nos, tehát mi a mi álláspontunk? Ezt kell, a közös álláspontot kell meghatározni. Aztán a, a díjak alkalmazásával kapcsolatban szerintem nagyjából a jó úton haladunk, de ezeknek a rendszereknek vannak kényes pontjai, és az interoperabilitást is biztosítani kell, hiszen jelen pillanatban többféle különböző rendszer működik, működik Európában, és az ezek közötti átjárhatóság rendkívül fontos lenne. Tudom, hogy néhány kolléga ellenzi, de van még egy dolog, amit meg kell beszélnünk. 3,5 tonnás határ meg kell próbálni itt egy hidat vernünk, és közös megoldást találni. És nem tudom, hogy a bizottság tudna reagálni, de mindennek a bevezetésének a költségei mennyi lennének. Azt hiszem, ezt, is, ezt az aspektust is fontos végigbeszélni. És végül a pántlikázás, igen, ez is nagyon fontos. El kell, hogy érjük. Tehát először nekünk kell megegyeznünk egymás között, és utána tudunk határozottan tárgyalni. Rainer, asszony és Kancsán úr, Rainer asszony és Kancsán úr, először Rainer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Száid javaslata realista, de egy tisztességes kompromisszumra van szükségünk. És talán azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy itt még mindig vannak olyan költségek, például ez a dugóadó, vagy a a szennyezéssel kapcsolatos díjak, amelyeket a városi területeken be lehet vezetni. Világos az út, ami kirajzolódik felé, hogy hogyan lehet mindezt bevezetni és alkalmazni, de ez csak egy átmeneti megoldás. Az energiahatékonyság persze, hogyha a vasútról beszélünk, nyilvánvaló, hogy a vasúti szállítást előnybe kell helyezni a közúti szállítással szemben. De hogyha továbbra is megpróbáljuk elérni azt, hogy a, a legkörnyezetbarátabb közlekedési módot, azaz a vasúti közlekedést használjuk, akkor ez lenne a hosszú távon a legcélra vezetőbb megoldás. És Kancsán úr, végül, de nem utolsó sorban. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon kényes téma. Ez egy olyan téma, amelyet mindenképpen öm, nagyító alatt kell megvizsgálni. Ugyanis látjuk azt, hogy tarifák növekednek a közlekedésben. Én garantálom, egyszerűen garantálom önöknek, hogy nem értem, hogy miről is van szó számos területen. Mi a tarifáinkat mindig a használatra alapoztuk. Ugye ez volt az alapelv, és azt mondjuk, hogy aki szennyez, annak fizetnie kell, és aki ö, a ö, dugókban ö, van, forgalmi dugókat okoz, szintén szennyeznie kell. Tehát meg kell nézni, hogy a felhasználók, az úthasználók területén mit is akarunk megváltoztatni? Mit akarunk megváltoztatni az infrastruktúrát, a használatot, hol akarunk korlátozni, azokat akarjuk szankciókkal sújtani, akik használják az utakat, Természetesen vannak fakultatív lehetőségek is. A közlekedés nem csak egy nemzeti érdek, egy nemzeti mm, terület. Meg kell nézni, hogy milyen alternatív módozatok vannak az euró 5 és 6 mm, rendszerének megváltoztatása természetesen mindenki számára kedvező lehet. Azonban ösztönzők nélkül erre nincs lehetőség. Ott vannak a tagállamok, aztán a közlekedésben a felhasználók, aztán ott vannak a közlekedési dugókat okozók. Tehát ezeken a területeken mindenképpen változtatásra van szükség. Said nagyon nagy munkát végzett, de a tanástól sokkal több pontosságra van szükség. Köszönöm szépen. Pasquarelli úr a bizottság részéről. emlékeztetem önöket arra, hogy mindenképpen fontos ezt a dossziét megbeszélni. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a szakbizottságot biztosítani arról, hogy nem pécéztük ki a kamionokat, ahogy ezt néhány képviselő mondta, az Eurovinyetta, ez már egy nagyon hosszú történet, több mint tíz éve kezdődött, és egy szélesebb körű stratégiának a része, amely fenntarthatóbbá kívánja tenni a közlekedést azáltal, hogy internalizál bizonyos költségeket. Ezt azért tettük, azért javasoltuk. Tehát javasoltuk a vasúttal kapcsolatos ötleteiket is, de ezek a vasúti csomagban szerepelnek, és természetesen gondolkozunk a tengeri közlekedési szektoron is, de ez szintén egy külön kör. Minden esetre az internalizáció, a költségek internalizációja a fehér könyvön keresztül fog remélhetőleg jobban megvalósulni. A közlekedési politikák hitelessége szempontjából nagyon fontos, hogy fenntarthatóbb legyen, és hogy hozzá tudjunk járulni a fenntartható gazdasági fejlődéshez, és figyelembe vegyük a környezetvédelmi és szociális vagy társadalmi célokat is, amelyeket az EU kitűzött maga elé. Nos, tehát az irányelv elfogadása nagyon is szükséges annak érdekében, hogy jelet küldjünk a választók felé, hogy hitelesek vagyunk. De ugyanakkor szerintem, ha pragmatikus megközelítést alkalmazzuk, amit már a múltban is sikerült ebben a vitában, akkor el fogjuk érni az eredményeket. A tanácsnak sikerült áttörést elérnie. Ezt hangsúlyoznom kell. Elfogadták az intern, a külső költségek internalizációjának elvét. Nagyon nehéz volt ezt az áttörést elérni, de sikerült. És ezért dicséret illeti a belga elnökséget, hiszen több fél évnyi munka után sikerült, lassú-lassú haladás után végre sikerült elérniük ezt az áttörést. Aztán volt néhány konkrét felvetés. Az első és legfontosabb a pántlikázás. Ez dogmatikus, szinte teológiai vitává ö, bővült, de ennek egyelőre nem volt eredménye, és sajnos az a kockázat van ebben, hogyha folytatjuk a vitát, akkor blokkolja az egész dosszié előrehaladását. Pragmatikus módon nincs nagyon nagy tartalékerete vagy margója erre a tanácsnak, és látok lehetőségeket az előadó által felvázolt módon való előrehaladásban, de itt egy technikai hibát kell kiigazítani. 2006-os kompromisszum az egy jó szöveg volt és a pántlikázás ajánlása is szerepelt ebben. Aztán emellett a több átláthatóság hasznos lenne, hogyha sikerülne egy kicsit láthatóbbá tenni a munkánkat. Azt, hogy hogyan gyűjtjük a bevételt, ezt a bevételt pedig hogyan költjük el, anélkül, hogy kötelezettségeket rónánk ki aztán inspirációhoz juthatnánk azokból a megoldásokból, amelyeket a kibocsátás kereskedelmi irányelvvel kapcsolatban találtunk, erről végül sikerült megállapodásra jutnunk, és az Európai Tanács azt javasolta, hogy ebből a kereskedelemből származó bevételeknek legalább egy bizonyos százalékát beruházásokra költsük, olyan beruházásokra, amelyek, csökkentik a, amelyek révén csökkenthető a szennyezés. Talán a parlament ezeket az ajánlásokat tudná követni akkor is, amikor ezt a pántlikázással kapcsolatos nagyon fontos kérdést tárgyalja. Egyéb aspektusokkal kapcsolatban volt némi vita arról, hogy a dugókra vonatkozó szabályokat hogyan alakítsuk ki. Itt szeretnék nagyon rövid lenni megpróbálok legalábbis. A jelenlegi tanácsi szöveg lehetővé teszi azt, hogy az infrastruktúra költségeit a bizonyos napszakokra kír, ban kiróható díjakból szedjen be ez a jelenlegi, és a jelenlegi ebből származó bevétel növelhető. Ez egy innovatív megoldás, ami a margót nagyon nagy mértékben növeli. Először azért, mert a variáció az átlag ráta fölé megy ebben a szövegben, és nem pedig a minimum fölé, ahogy az a jelenlegi jogszabályban található. Tehát nagyon közel állunk ahhoz, amit a parlament is javasolt az első olvasatban módosításként. Ők egy 500 százalékos variációt akartak a minimum ráta fölött. De az, hogy az átlagot 175%-kal növeljük, ez nagyjából ugyanazt az eredményt adja, mint az 5%-os európai parlamenti javaslat. 500% a minimumráta fölött. Tehát az Európai Bizottság nem akarja, vagy nem nagyon szeretné, hogyha óriási változtatásokat eszközölnék ezen a területen. De persze az időtartamot, a napi időtartamot meg lehet változtatni. A dugóadó lehet például a tanács szerint jelen pillanatban 5 óra, hosszáig vethető ki, de ez változtatható, módosítható. Az euró 6 aloli kivétel. Ahogy az euró 6 lassan normává válik, szabványá válik, és mióta az irányelv három éves átültetési határidővel dolgozik, ez az euró 6, euró 6 ez egy egyéves bónusz mentességgel lesz bevezethető. Hogyha ezt levörövidítjük, akkor logikusnak tűnik az is, hogy hozzuk előre, az, e tehát hogyha az eltültetési határidőt megmódosítjuk, akkor az Euró 6 kivét, aloli kivétel határidejét is érdemes módosítani. Aztán az átjárhatósága az interoperabilitással kapcsolatban a 3,5 és 12 tonna közötti kamionokra vonatkozólag. A jelenlegi közös álláspont az, hogy az nem tölti el nagy boldogsággal jelen pillanatban a bizottságot. Úgy gondoljuk, hogy minden tagállamban legyen egységes a szabály. És jelen pillanatban túl sok az eltérés a különböző tagállamok részéről a 3,5 és a 12 tonna között nagyon sok különböző variáció létezik. Úgyhogy szerintünk, az Európai Bizottság szerint jobb lenne, racionális, racionális lenne, hogyha egységesebb lenne a rendszer. És szeretném biztosítani önöket, hogy az Európai Bizottság részéről ez egy olyan téma, amelyre nagyon odafigyelünk. Van az interoperabilitásról egy irányelv, amely 2013-ban fog teljes mértékben életbe lépni, és az Eurovinyetta rendszert is ehhez kívánjuk hozzá ír, alkalmazni. Uram, hogyha van tisztázó megjegyzése, akkor kérem, hogy nagyon röviden tegye ezt meg. Elnök úr, igen, köszönöm. Hallottam a bizottsági képviselő felszólalását. Szeretném, hogyha szükség esetén írásba is meg tudná adni a választ. Azt szeretném tudni, hogy van-e kimutatás arról, hogy a jelen, jelen javaslat alapján hány cég fog csődbe jutni. Nem fogjuk újra nyitni a vitát, mondja az elnök, meghaladtuk az időkeretet. Fandálen úr. Elnök úr, én egy kérdést intéztem a bizottsághoz, erre nem kaptam választ. Az a kérdés, hogy a rendszer bevezetése mennyibe kerül, milyen költségről beszélünk, és a bevezetési költségnek hány százalékát fizetik meg otthon. Ugye konkrét kérdések hangzottak el, igennel nemmel tud-e válaszolni, uram, kérdezi az elnök a bizottság képviselőjét. Készítettünk egy nagyon átfogó hatástanulmányt, e, a válaszainkat megtalálják pontosan ebben a hatástanulmányban. Elnök, köszönöm. Előadó. Köszönöm, igyekszem lehető leggyorsabban válaszolni. Először is köszönöm a kollégáknak az érdeklődést és az észrevételeket. E, remélem, hogy a bizottság is megválaszol majd kérdésekre. Aztán meg kell vizsgálnunk, hogy az infrastruktúrával kapcsolatos életék kivetése mennyire interoperábilis. Egy, egyfajta korridor mentén kell a megvalósítást végrehajtani, hogy az összes üzemeltető egyforma szabályok szerint fizessen. A, az elkülönítés vagy pántlikázás, igen, elmondtam, a tanácsban is elmondtam, hogy ez egy alapvetően fontos dolog, átláthatóságra van szükség. Ugyancsak gondoskodnunk kell arról, hogy a jogalkotásban egyértelműen fogalmazunk, és itt inspirációt meríthetünk a kibocsátás kereskedelemmel kapcsolatos jogszabályból, erre utaltam korábban a parlament nézete az, hogy bizonyos dolgokat kombinálni tudnánk. Tehát nem csak külső költségelemeket vagy árést alkalmazhatnánk, hanem például az, az euró 0, 1, 2 és 3 kategóriába tartozó járművek esetében is alkalmazhatnánk ezt, csak úgy, mint az euró 4, 5, illetve 6-os osztályba tartozó járműveknél. <clears throat> Nyilvánvaló, az üzemeltetőknek ösztönzést kell adni arra, hogy folyamatosan újítsák meg a flottájukat. Meg kell vizsgálni a 2006-os szöveget. Ebben az van, hogy 3,5 tonnát kell kialakítanunk 2012-től, hogyha a tanács úgy érzi, hogy más kivételek is e, szóba jöhetnek, akkor e, erről beszélhetünk, de azonban nem kapnak biankó csekket, nekünk egyértelmű állásfoglalás kell. Még valami. E, van egy ügymenet, amelyet be kell tartanunk, egy ügyrendünk van, egy eljárásunk van. Én, mint előadó, ugye elkötelezhetem magamat arra, hogy valódi érdemi tárgyalásokat folytatunk, de hát ezt csak akkor tehetem meg, hogyha kialakítjuk egyértelműen az álláspontunkat. E, nagyon kis idő áll a rendelkezésünkre, és ezt maximálisan ki kéne használnunk. Ennek e, e, alapján azt javaslom, hogy egyidejűleg vizsgáljuk meg a kompromisszumra vonatkozó elképzeléseket is a rendelkezésre álló hetekben, hónapokban mielőtt a közlekedési bizottságban szavazunk, ugye informális beszélgetéseket kell folytatnunk a tanácsi képviselőkkel, ennek alapján ugye jobban meg tudunk ismerkedni a tényekkel, meg kell vizsgálnunk a finomságokat, a nüanszokat. Valójában egyfajta mandátumra volna szükség az első lépés megtételés, megtét, megtételéhez. Tehát gyakorlatilag a bizottságon belüli szavazásra gondolok itt. Utána a háromoldalú megbeszéléseken tovább léphetünk, és talán le is tudjuk zárni a témával kapcsolatos vitát. Elnök. Igen, azt hiszem, hogy jóvá kell hagynunk, hogy az előadó és árnyék előadói valóban tovább folytassák a tárgyalásaikat a tanács képviselőivel, majd hogyha kialakítják álláspontjukat, akkor ö, újra összeülünk, megbeszéljük, hányadán állunk, még mielőtt a három oldalú megbeszéléseket elkezdenénk várjuk egyébként, hogy az ígéret szerint a tanács februárban leszállítsa az álláspontját. Volt Nikol és Stearns nem akarnék hosszú ügyrendi megbeszélést folytatni. Számos politikai csoportnak vannak kérdőjelei, hiszen egy új parlament van nem lehetne valahogy a folyamatot felgyorsítani, hogy beterjesztjük a jelentés tervezeteket, és így tovább, és így tovább. Nem tudom, mik az alternatívák. Nem lehetne gyorsítani a folyamatot. A bizottság szíves engedelmével az történik, hogy az előadó, az árnyék előadó kal leül, és egy javaslatot dolgoz ki, amelyet az itteni bizottság elé terjeszt. Tehát összeülünk, a bizottság elé terjesztünk egy javaslatot, majd ezek után megyünk a trialógusra, a háromoldalú megbeszélésre. a, a, a szakbizottsági álláspont nélkül ugye nem nyerhetünk a trialóguson. Erre szükség van mindenképpen. Ez, amit ön mond, elnök úr, így van. Ebben a bizottságban jelentős erőfeszítéseket tettünk a kompromisszum érdekében formálisan is és informálisan is. Informális megbeszélés az előadó részéről az árnyék előadókkal, illetve a tanácsi képviselőkkel. Nos, ez olyasmi, amit majd ön intéz. Én elnökként csak azt mondom, hogy a tanácsban, a trialógus során vagy más módon nem lehet formális megállapodást kötni az előtt, hogy a mi bizottságunk ki ne alakítaná a vonatkozó véleményét. Azonban, ugye öné a bizalmunk, mint előadó, ő megkapta a bizalmunkat, üsse a vasat, próbálja meg kiszedni az embereiből azt, ami végleges álláspontnak tekinthető, de ne felejtjük el, hogy köt bennünket az idő a második olvasat vonatkozásában. Látták, hogy az előző szakasz milyen hosszú időn keresztül tartott. Ezért mondanám, hogy az előadó és az elnyék előadók alakítsák ki az álláspontjukat, utána beszélgessenek a tanácssal. Ugye itt kiderül, hogy mi az, ami átmehet, és mi az, ami nem. Matthew, igen, elnöke úr, tényleg rövid leszek. Szerintem az előadónak szabad kezet adunk. Ö, igen, találkozzon a koordinátorokkal, meg az árnyék előadókkal, ezek után majd meglátjuk, hogy képes-e arra, hogy további lépéseket tegyen. Ugye itt jelentős többségre kellene jutni, hogy a tanácsban előbbre vigyük az ügyet. Ugye, hogyha csak nagyon pici a többség, akkor nem, érd, nem érdemes. Így van. Azt akarom, hogy az előadó, meg az árnyék előadók végezzék a munkájukat, semmi más nem kérek. Köszönöm, köszönöm a bizottság rész, képviselőjének is. Következő témánkra térünk rá. Ez az én jelentésem. Ö, igen, ez jelt adott mindenkinek, hogy pánikszerűen távozzanak az épületből. A Lisszaboni szerződés szerinti nemzetközi légiközlekedési megállapodások. Kérem, hogyha kupak tanácsot akarnak tartani, szíveskedjenek a termen kívül megtartani ezt a megbeszélést. Because that includes the Council and the Commission especially. Eh, köszönöm a tanács és a bizottság résztvevőinek. egyébként eh, a megállapítom, hogy a tanács se járóna hozzá, hogy mi külön megbeszéléseket folytassunk az ő épületükön belül. Hát így szíveskedjenek az urak is abba hagyni. Colleagues, as we discussed in Kollégák, októberben beszéltünk már erről, ez egy saját kezdeményezésű jelentés, amely tükrözi az új konstrukciókat a Lisszaboni szerződés alapján szükség van a parlament egyetértéséhez, ahhoz, hogy a légi közlekedési megállapodások lezárhatók legyenek. Különféle típusú megállapodások vannak. Ennek alapján a jelentés két tágabb fejezetre tagolódik. Az egyik az a megállapodások témája, a második pedig a parlament szerepe a tárgyalásokon megalapodások vonatkozásában. A tartalommal kapcsolatban októberben elmondtam már, amit elmondtam, nem akarom ezt újra. Különféle megállapodások, különféle előnyöket tartalmazhatnak az utasok és a légitársaságok számára, ezzel több rétűvé tehetők a légi szolgáltatások ez különösen fontos az állami támogatás, illetve a szociális környezet vonatkozásában, és persze nagyon fontos a jogi bizonyosság is, ezt minden ügyvéd meg tudja erősíteni. A jelentős tervezet különféle kritériumokat fektet le, amely alapján elbírálhatjuk a megállapodásokat. Például az, hogy egyensúlyban vannak-e a hozzáférési lehetőségek, aztán betartják-e a szociális és környezeti sztenderdeket. Itt ugye hivatkoztunk korábban az amerikai megállapodásra, a, az adatok védelme, illetve az utasok jogai, ezek a fontosabb elemek. Bizonyos pontok az anyag terjedelme miatt csak nagyon tömény, nagyon sűrített formában vannak benne az anyagban. A magyarázó nyilatkozatokban egyfajta cseklistát próbáltam összehozni, ebben ennek alapján csak azért, hogy következetesek legyünk, egységesen lehet elbírálni a megállapodásokat. Ez nem azt jelenti persze, hogy minden megállapodásnak tartalmazni kell egy ilyen kipipálhatós ellenőrző listát. E, nyilván úgy lehet a bizalmat e, kiépíteni, hogy különféle elemeket a tárgyalások különféle fázisaiban vezetünk be. de vannak olyan megfontolások, amelyek alapján, vagy amelyek segítségével az egyes megállapodásokat el, lehet bírálni. Az októberi megbeszélés folyamán ugye tág egyetértés volt a tekintetben, hogy a részünkről a tárgyalások folyamatban, folyamatában kell részt vennünk, ahelyett, hogy megvárnánk a végeredményt, amelyet majd elfogadunk vagy elutasítunk. A végeredmény az, hogy egyetértésre jutottunk abban, hogy hogyan lehetne a parlament és a, a, a bizottság közötti megállapodást a gyakorlatba átültetni. Január 19-én a, a, a biztos megerősítette, hogy a bizottság képviselői időszakos eligazításokon vagy tájékoztatásokon rendelkezésre fognak állni, és a parlament megfelelő biztosítékokat kap arra, hogy a, biz, a, a bizalmasnak minősülő okiratok bizalmas kezelésben részesülnek. A Nyilvánvaló, hogy az ilyen jelentés tervezett terjedelmét köti a fordítói kapacitás is. Ezt azért mondom, mert lehetséges, hogy bizonyos emberek számára vannak fontos észrevételek, fontos pontok, amelyek pontosan ezen kötöttségek miatt maradtak ki az anyagból. Remélem, hogy sikerült egy olyan jelentést létrehozni, amely tág eh, konszenzusra talál majd, és eh, olyan ez, amelynek alapján eme bizottságunk eh, a jövőben hatékonyan tud működni a légiközlekedési megállapodások területén. A néppárt képviselő lesz az első hozzászólunk. hozzászólunk. Köszönöm, elnök úr nagy érdeklődéssel tanulmányoztam a jelentést. Valóban ez nagyon egyértelmű kereteket ad. Néhány észrevételem volna csupán. Októberben egyet értettünk abban, hogy a parlamentet bele kell vonni rögtön a kezdetek kezdetétől a tárgyalásokba hiszen közvetlenül megválasztott testület vagyunk, ezt így akarjuk csinálni. És szeretném egy kicsit úgy meghallgatni, hogy a háttérben mik folynak, mi zajlik az USA-val a bilaterális megállapodások területén. Ugye mindig, amikor valamelyik tagállam bizonyos jogszabályt megsértett, akkor ez hova jutott? A a légiközlekedési megállapodás legyen a lehető legtágabb bázison. Mindig új és új kihívásokkal szembesülünk. Gondoljanak csak vissza a moszkvai robbantásokra. Most gondoljanak bele, mi van akkor, hogyha hasonló eset történik valamelyik tagállamban, hogyan lehet ellenőrizni a, a repülőterekhez való hozzájutást, hozzáférést. Az ilyen kérdésekre válaszok születnek, vélemények születnek, és az ilyen eseményeket mindenképpen figyelembe kell vennünk. A parlamentnek tehát ennél fogva a, a kezdetek kezdetétől részt kell venni a folyamatban. Ö, ahogy hogy lehető legtisztább és egyértelműbb helyzet alakuljon ki. El Kadrauir úr. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm szépen előadóként remek bevezetést tartott, ez nagyon összhangban van azzal, amit a mi csoportunk támogatni tud. A légek közlekedési szektor liberalizációja az egy kiemelt cél. Mindenképpen szükség van arra, hogy egységesítsük a jogi kereteket, így biztosíthatjuk az egyenlő versenyfeltételeket. Reméljük, hogy az ön anyaga alapján elejét tudjuk venni a piaci verseny torzulásainak, különösen a harmadik országok légitársaságai vonatkozásaiban, akik ugye bizonyos szolgáltatásokat más feltételek alapján tudnak nyújtani. Ezt majd a az Egyesített Bizottságban is meg kell tárgyalnunk az USA-val való megállapodást is tanulmányoznunk kell. A dialógus jó dolog, a parlament számára azonban fontos, hogy egy lépéssel előbbre járjon, hogy milyen alapon szülessenek meg a fontos döntések. A közös EU-USA szakbizottságban például arra van szükség, hogy a bizottság vállaljon kötelezettséget. Azt hiszem, hogy a, azon kérdések listája között, a kérdések között, amelyekről tárgyalni kell, mindenképpen ott van az utasok kérdése. Azt láttuk, hogy az adott jogszabály alkalmazása elég eh, kon- nagy konfúziót okoz. Bizonyos légitársaságok eh, Európában, vagy eh, olyanok, amelyek Európából indítanak járatokat, nem alkalmazzák a megfelelő jogszabályokat, vagy pedig olyan utasok, amelyek harmadik országból indulnak el, ezekre nem vonatkozik a jogszabály. Na most azt hiszem, hogy minden utas számára ugyanazokat a jogokat kell biztosítani. Mindenki számára, aki Európában utazik. Köszönöm. Köszönöm szépen. A hatodik bekezdéssel kapcsolatosan volt akkor javaslat. Annyit akarnék elmondani, az utasok jogaival kapcsolatosan a hatos bekezdést illetően a jelentés tevő elmondta a véleményét, és köszönetet mondok neki, ez a jelentés nagyon kiegyensúlyozott, nagyon jó. 2005-ben már egy saját kezdeményezésű jelentésben elmondtuk a parlamentben mennyire fontos ez az eljárás, de a Lisszaboni szerződés értelmében most az utasoknak megvannak a jogaik, és a parlamentet is informálni kell mindenről. Természetesen jó lenne, hogyha még több információja lenne a parlamentnek a különböző bizottságok munkájáról, ami Indiával és Kínával kapcsolatos, természetesen nagyon sajnálatos, hogy még nincs meg a mandátum a tárgyalásokra, de mindenképpen a hasonló keretekre van szükség minden területen, és mielőtt egy megállapodást megkötünk, tudni kell a részleteket ki kell meríteni minden lehetőséget mm, a tárgyalások során. Megvannak a kritériumok, a megállapodásokkal kapcsolatos értékelési pontok, figyelembe kell venni ugye a terrorista beszélt, a különböző biztonsági vizsgálatokat, meg kell nézni hogy milyen a biztonság szintje azokban a országokban, amelyekkel tárgyalunk, valamint az adatvédelem és az utasok személyes védelmének a biztosítása megfelelően. Ugye mi döntést hozunk valamivel kapcsolatosan, de e, ismernünk kell az adott témát, e, minden e, rendelkezésre álló információt ismerni kell. Tehát pontosan kell tudnunk, hogy miről is van szó, kimerítő információkat kell számunkra biztosítani, és hogyha ezt garantálják, akkor természetesen megfelelő módon veszünk részt ebben a folyamatban. Köszönöm szépen! Foster asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt az átfogó jelentést. Néhány dologra szeretnék eh, utalni. Eh, már a múlt alkalommal is eh, volt szó e témáról, és elsősorban arról, hogy mi is a parlament szerepe az új felállásban. A biztos is beszélt a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatos problémákról, beszélt a különböző megállapodásokról, mindenképpen fontos számunkra, hogy a megállapodásokkal kapcsolatos információkkal ellássanak bennünket. Tehát néhány pontra szeretnék utalni a jelentés kapcsán. az adat és az utasok nyilvántartásával kapcsolatos, és az adatvédelemmel, utasok védelmével kapcsolatos témára utalnék. Itt van különböző területekről van szó, ugye itt, tehát van egyszer a személyes védelme az utasoknak, aztán az adatvédelem. A második témám a tízes bekezdéssel kapcsolatos. Ez egy átfogó bekezdés, nevezetesen kérjük a bizottságot, használja fel a légi közlekedési megállapodásokat arra, hogy szorgalmazza a szociális jogokra vonatkozó nemzetközi jogszabályokkal való összhangot, különösen a nemzetközi munkaügyi szervezet alapvető normáira. Én azt hiszem, hogy E a az EU-USA megállapodások második szakaszában volt erről szó, de azt hiszem, hogy ezt nem kellene feltételként leszögezni a erőpiacsal kapcsolatos normákat. Itt azt hiszem, hogy nem az EU-nak kell kimondani azt, hogy mit kell más országoknak tenniük ezen a területen. Azt hiszem, hogy a bizottságnak informálnia kellene bennünket a legújabb adatokkal, témákkal kapcsolatosan. Itt egy, egy teljesen liberális, teljes mértékben liberális megállapodást szeretnénk. Természetesen nagyon nagy a harc az EU-USA tárgyalások során a témát illetően, de szeretném tudni, hogy mi a helyzet az EU-Ausztrália megállapodás vagy tárgyalásokkal. Ezt a bizottságtól kérdezem. Úgy tűnik, hogy itt nagyon lassan mennek a dolgok, még kullognak csak ezen a területen. Azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha elmondaná a bizottság, hogy mi is a helyzet ezen a területen, és még egyszer köszönöm, elnök úr, önnek ezt a kiváló, kitűnő munkát mi is támogatjuk. Mindenképpen köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Na, senki? De igen, még Kolicsek úr. Nem láttam önt, ne haragudjon, Kolicsek úr. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni önnek, elnök úr, az ön jelentése. Jelentésében valójában a maximumot tette, ami lehetséges, mint az előző felszólalók is elmondták. A tízes bekezdéssel kapcsolatosan azt hiszem, hogy hasonló meg szükség annak érdekében, hogy a szociális dömpinget elkerüljük. Ön, elnök úr, a maximumot megtette, amit telhető volt öntől. Köszönöm szépen még egyszer a bizottság képviselője következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a jelentést, amely nagyon világos, megalapozza a munkát, és ezen az alapon a parlament eh, gyakorolja azt a jogát, amelyet megkapott a Lisszaboni szerződés értelmében. Azt hiszem, hogy mind az, ami a jelentésében szerepel, alkalmazható lenne más megállapodásokra is a közlekedés terén. Ön megkülönböztet te a három megállapodás típust, a légiközlekedési megállapodások három típusát, a horizontális megállapodások, az egyik típus, amely a ö, globális megállapodásokat hozzák össze, összhangba a közösségi joggal, liberalizálják a piacot, figyelembe véve a jogszabályi konvergenciát, és fenntartva a méltányos versenyt a biztonsági megállapodások is fontosak, mert biztosítani kell a repülés szintjén a legmagasabb biztonságot a, természetesen kapcsolatban a gyártó országokkal elkerülve a plusz költségeket az ágazat számára. A, az indoklásban kifejezi azt, hogy mennyire fontos a konszenzus ezen megállapodások tárgyalása során. Itt nem csak az, arról van szó, hogy úgymond lárpurlá legyenek megállapodásaink, hanem, és hogy minden áron legyenek megállapodások, hanem figyelembe kell venni itt a megállapodások fontosságát. Üdvözölni kell a, azokat a kritériumokat, amelyek lehetővé teszik egy megállapodás hozzáadott értékét is, és ezen a területen fontos a koherens fellépés, a stabil fellépés, de a mandátum specifikus elemeit is figyelembe kell venni a tárgyalások során. szem előtt tartva azt az országot, az adott országot, amelyel éppen tárgyalunk. Az ellenőrzés terén a nem kaptuk meg ugyanazokat a jó eredményeket, például az Egyesült Államokkal, vagy Kanadával, akkor, amikor tárgyalunk a feltörekvő országokkal, illuszórikus lenne azt hinni, hogy csak a környezetvédelmi intézkedések betartásával meg tudunk valósítani mindent, amit szeretnénk a megállapodással megvalósítani a légi közlekedés terén. Természetesen mindenképpen hozzá kell járulni ahhoz, hogy előtérbe helyezzük a céljainkat, a környezetvédelem, a szociális politika, az utasok jogai, ilyen cél, célok, és ezeket nem helyettesítheti semmi más. Összefoglalva tehát, vegyünk egy példát, például a személyes adatvédelem területén teljesen kizárt lenne, hogy egy ilyen típusú mm, megállapodásban meghátrálnánk, teljesen világosnak kell lenni minden alkalommal, és érvényre jutatni ezeket a jogokat a jelentésének ötödik pontjában is szó van erről. mindenképpen értékelni kell azt a, az eredményt, azt a hasznot, amelyet ilyen típusú megállapodások hozhatnak. Figyelembe kell venni a megállapodás perspektíváit is. Esetenként kell értékelni a helyzetet. Nem lehet általánosan minden megállapodást egy kalap alá venni. Azt hiszem, hogy az eljárás elsősorban erre irányul, minden alkalommal, amikor párbeszéd indul a bizottság és más intézmények között, a mi általunk aláírt egyezmény is erre utal. Kalas biztos úrral aláírt szerződés ilyen értelemben akarunk együttműködni a parlamenttel is ez a keret tehát létezik, most már létezik, és a bizottság tiszteletben is tartja és tartani fogja ezt a keretet. És minden alkalommal, amikor önök kívánják, természetesen eljöhet, eljövünk ide, találkozunk önökkel, elmagyarázzuk, elmondjuk, hogy hol tartanak a tárgyalások, beleértve Ausztráliával, Foster asszony megérti, hogy most nem mondhatom el itt nyilvánosan, hogy hol is tartanak a tárgyalások, de természetesen a bizalmi jelleget megtartva a jövőben ezt majd le lehet bonyolítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogyha megengedik, röviden válaszolnék természetesen nem tudtam még részletesebben kibontani bizonyos területeket, például a hetes bekezdésben az adat és személyes védelem területén. Ugyanez vonatkozik az utasok jogaira is nem akartam ö, belemenni a részletekbe, hogy elmagyarázzam, hogy mik is az utasok jogai, és így tovább. Már erről volt szó, itt egy keretről beszélünk, de alá szeretném húzni azt, hogy ez egy olyan keret, ez egy iránymutatás a jelentéstevő számára is, figyelembe véve a, ugye a létező megállapodásokat. Minden egyes megállapodás különbözik. Foster asszony felvetette a tízes bekezdés kérdését itt a munkajogi normákkal kapcsolatosan június 17-én az Egyesült Államokkal való tárgyalások során volt erről szó és számomra teljesen nyilvánvaló volt, hogy itt egy olyan dologról van szó, amelyet a parlament szeretne bevenni a jogszabályba. Ezért van itt szó erről a témáról a tízes bekezdésben. Tehát a parlament hozott ezzel kapcsolatosan egy határozatot. Kedves kollégák, Ami a módosítások határi, benyújtásának határidejét illeti, az február 8-a, a, március 13-án lesz a szavazás a mi bizottságunkban, és májusban a plenárison, tehát február 8-a módosítások benyújtásának határideje, és március 15-e lesz a a szavazás itt a bizottságban. Köszönöm szépen. Ezzel befejezzük a délelőtti ülésünket egy kicsit korábban a tervezetnél az e- euró matrica témájában lerövidítettem egy kicsit a vitát. Három órakor találkozunk, és eszmét cserélünk a magyar soros elnökséggel. Köszönöm szépen!